Okay, so, dear colleagues, now we... Kedves kollégák, következő napi rendi pont. Az egészségről és az Európai Unió tagállama és más részéről a SZADAK GPM államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás. Az előadónk Alexander Graf Lambsdorff, akinek meg is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pillanat, csak kikapcsolom a, a telefonomat, most már a kollégák felvehetik a fejhallgatójukat. Már ha a tolmácsolást hallgatják. Arról a jelentésről cserélünk eszmét, amelyben a parlament beleegyezést ad vagy sem. A javaslatom az, hogy adjuk meg a beleegyezést. A megállapodás célja az, hogy megerősítsük a partnerországokat egyrészt, hiszen az AKC országokkal való kereskedelem az elmúlt években, évtizedekben nem úgy nőtt, ahogy ezt szerettük volna, másrészt pedig a WTO kompatibilitás megteremtése az AKC országokkal való kereskedelmi kapcsolatainkban. 2007 volt az eredeti határidő, tehát majdnem 10 éves késedelemben vagyunk azóta egy a Market Access Regulation kisegítő konstrukciójával dolgoztunk, ez nem kielégítő, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazán tenni kell valamit. A második pont, amelyet ki szeretnék emelni, Volt, aki azt mondta, hogy a partnerországokra nyomást gyakorolnak. Azt gondolom, hogy a CADEC tárgyal, során igenis látható, hogy a partnereink nagyon is nemmeli szavazhatnak, nem kell részt venniük a tárgyalás. Hét partnerországgal vette kezdetét, de Angola kihátrált. Tehát nem arról van szó, hogy az Európai Unió partnerországait bele kényszeríthetné, vagy bele akarná kényszeríteni a tárgyalások rendszerében. A hat ország, aki benne maradt a tárgyalásban, megállapodott, Angola viszont nem. Miről van szó tartalmilag? Elsősorban a termékekkel való term a kereskedelemről a partnerországok pozitív diszkriminációt kapnak, reciprok megállapodás, de aszimmetrikus, és a partnerországokat hozza pozitív helyzetbe, és éppen ezért sok biztonsági záradék van a fiatal iparágok, az infant industries számára, és más biztonsági záradék speciális termékek, termékcsoportokra az alacsonyan fejlett országok tekintetében. Azután a földrajzi eredet megjelölő kérdése is nagyon fontos. Nálam otthon is van a konyhában rojbos tea. Ezt most a, ez egy dél-afrikai termék, és ez a megállapodás védi majd eredeti jelölővel látja el. A vám csökkentések alól a halászati termékek és a mezőgazdasági termékek kivételre kerülnek, és számomra nagyon fontos, és sikernek is tartom a partnerországok szempontjából, hogy a mezőgazdasági termékeket nem szubvencionálhatjuk, nem támogathatjuk um, a, azokat a termékeket, amelyeket ebbe az országba adunk el. Hát ez fejlesztési politika szempontjából nagyon fontos. A szellemi tulajdoni szomszédos jogok tekintetében itt még nem jött létre a megállapodás. Létezik a rendezvúzáradék, jelesül, hogy a későbbiekben még rendezvúzhatunk, találkozhatunk, folytathatjuk a kodifikációt. A Trade and Development, a kereskedelem és fejlő, fejlesztés fejezete nagyon fontos, a kereskedelmi megállapodás célja az is, hogy a fejlődés szolgálja ezekben az országokban a megállapodás ahogyan a parlament az állásfoglalásában követelte is, világosra teszi, hogy az elvek a fejlesztés céljait követik. De egy valamit ki szeretnék emelni, egy ilyen megállapodás, mely elsősorban az árukereskedelemre koncentrál, mindig csak része lehet egy nagyobb stratégiának, nem lehet eh, az egyedül boldogító megállapodás. Ezzel a megállapodással nem fogjuk tudni véglegesen teljesíteni a fejlesztési célokat, nem tudjuk drámai módon felgyorsítani az érintett országok fejlődését, hanem ennek a nagyobb eh, például a DCI-jal rendelkező, vagy az EDF-el rendelkező fejlesztési céljaink alá sorolhat ez majd be de a megállapodás expressis verbis ki is mondja, fejlesztési célokat követ. Van itt egy pont, amelyről komoly vita volt az árnyék jelentéstevő kollégákkal. Ez pedig az a kérdés volt, hogy hogyan követjük a megállapodás alkalmazását. Kilton Darling kollégával is eszmét cseréltem erről. Az egész megállapodás teljes áttekintését legkésőbb 5 év múlva áttekintjük, illetve erre sor kerül, maximum 5 éven belül, és így a következő Európai Parlament nyomatéka hallathatja majd a hangját az egész megállapodás áttekintése során. Ugyanakkor létezik egy eh, folyamatos eh, áttekintés, egy continuous monitoring a különböző struktúrákban, amelyet előirányoz a megállapodás is. Ez az a pont a megállapodás tervezetben, ahol érdemes még talán javító munkát végezni, annak érdekében, hogy rábólincson a parlament. Vannak közös parlamenti közgyűlések, vannak delegációk, az általunk elfogadott állásfoglalásban az szerepel, hogy az INTA, az illetékes és hatáskörrel rendelkező szakbizottság legyen itt felelős, de a négyes cikk elég nagy játékteret nyit meg, hogy a bizottsággal való tárgyalást még megnyissuk, illetve hogy a bizottság és a partnerországokból jövő köztisztviselők részt vegyenek az felülvizsgálatban. Vannak speciális felülvizsgálati mechanizmusok, ezek nagyon részletesek, ezekről nem akarok beszélni. Ezek mind olyan kis finom hangolási lehetőségek, amelyekkel pontosítani lehet a megállapodás, hogyha valami végrehajtási nehézség mutatkozik. Azt mondhatom, hogy ez egy sikeres megállapodás, megállapodás éves késedelemben van, nagyon nagy ö, ö, nyomás nehezkedik ránk, hogy tegyünk valamit. Azt gondolom, hogy a áttekintési mechanizmuson dolgozzunk, de egyébként rábódintsuk, megadjuk az engedélyt. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr, most megadom az árnyék jelentőstevőknek a szót. Mátó úr a néppárt részéről. Sí, muchas gracias, presidente, y muy... Nagyon szépen köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Mindenek előtt köszönetet mondanék a jelentéstevőnek, valóban egy perc alatt összefoglalni tíz évnyi tárgyalást, ez nem egy könnyű műfaj, de mégis egy percben azért meg lehet fogalmazni, hogy melyek a pozitív mozzanatai ennek a jelentésnek. Valóban ez egy jó megállapodás, és szükséges, így fogalmazott a jelentéstevő, és mindez igaz is. Úgy gondolom, hogy lehetővé válik az is, hogy a jogbizonytalanságnak most véget vesünk. Valóban itt az ideje, hogy kialakuljon a bilaterális, a regionális kétoldalú keret új módon, hogy ez összhangban legyen a WTO rendelkezéseivel. Mint mondottam, nélkülözhetetlen volt ez a mozzanat. Most a különböző kitételekre nem térnék vissza, csak kiemelném a fenntartható fejlődést, ami pontosan mutatja, hogy mindkét fél ugyanolyan módon közelíti meg a fenntartató fejlődésnek a kihívását. Akkor ezen felül még ki lehet emelni a regionális jelleget. Valóban egy olyan megállapodásról van szó, amely pluszt szolgáltat, és én, aki a Kanári szigetekről származom, tehát egy ultraperiférikus régióról, pontosan tudom az, hogy mi történik például azon cukorrépával, illetve nácukorral, amelyet nem dolgoznak feltétlenül fel, a nádot, amelyet nem alakítanak cukorra, és ezt ki kell emelni azzal kapcsolni, annak kapcsán is, hogy a kvóta cukor is kitévő kiteté teszi a teljes ipart Afrika ezen részében is. Tehát ezt szeretem volna kiemelni többek között, illetve kiemelt módon. Összességében örülök az aláírásnak, és a frakciónk teljes mértékben támogatja ezen törekvést, és úgy gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen ez az előrelépés. Ja. Joachim Schuster, igen. Az a benyomásom, hogy az EU és az AKC országok közös parlamenti közgyűlése, amelyel ahonnan én visszatértem most Namibiába a kollégámmal együtt, ott is mindig is beszéltünk erről, és őszintén szólva nem hallottam egy afrikai vagy karib térségi képviselőtől azt, hogy nagyon lelkesedőnek ezért, sőt inkább kritikával illették ezt. Pontosan annak hátterében, hogy pénteken más dél-afrikai szereplők is elértek ezt a e, megállapodást. Ezt bele kell kalkulálnunk ebben, mert pontosan a következtésekben nagyon sok esély van ebben a e, megállapodásban, de kockázatok is. A kockázatok e, kapcsán az, az hogy a regionális együttműködést kell erősíteni, de nem minden egyes államot érint ez. Hogyan lehet ezt összekötni, hogyan tudjuk ezt elérni, ne, ne, ne sértsük az integrációt. Ez nagyon jó a kényes termékek esetében, vagy a feltörekvő ipar védésének esetében, de a konkrétan hogyan uh, tudnak gyorsan lebelépni a védőmechanizmusok, hogyha például valamilyen fajta vadhajtás tapasztalható. Nem szabad uh, azt sem alábecsülni, hogy nem mindig annyira önkéntesek ezek a megállapodások. A Dél-Afrika esetében, Dél-Afrika állam esetében van egy domináns gazdaság a régióban, amely nyomást gyakorol a partnereire, de ahogy mondtam, alá fogják írni az államok ezt a megállapodást, és ratifikáció kapcsán ezt fontosnak tartom azt, hogy nem jó az, hogyha a bizottság nyomás gyakorol, hogy októberben történjen minden, nem szabad minden még tíz évbe teljen, ebben az évben le kell ezt már zárni. Ez teljes mértékben egyértelmű, de mit fog majd az Európai Parlament mondani, hogyha megkap majd szöveget, amit nem is ismer, és három hónap alatt kell majd ezt ratifikálnia, mert különben szankciók lesznek. Hát így nem lehet a partnerségi megállapodással bánni, így nem lehet a partnereinkkel bánni ez egy óriási nyomás, egyeteműnek kell lennie annak, hogy mikor zárul majd le a tárgyalás, és hogyha nemet mond a parlament, azt is el kell fogadni, de hogy októberben kellene megtörténnie, addig már csak két és fél hónap vagy három hónap, ez nem elfogadható. Hangsúlyozom még egyszer azt is, amit Graf Slamdorf elmondott, a végrehajtás és a nyomonkövetés kérdése. Meg kell vizsgálni azt, hogy pozitív-e a megállapodás, ez attól függ, függen, hogyan hajtják ezt végre, és hogyan fogjuk ezt állandóan nyomon követni, annak érdekében, hogy gyorsan lépni tudjunk. És ez nem csak egy kereskedelmi kérdés, hanem meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit lehet tenni a fenntartható fejlődésért, és hogyan lehet ezt elősegíteni, eh, vagy mennyiben eh, károsítja ez a megállapodás. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, és teljes mértékben értetek Lambsdorff úrral, hogy a bizottságot fel kell szólítani arra, hogy itt lépjen. Van még néhány hét az Európai Parlamenti ratifikációig, és ki kell használnunk ezt az időt arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen közös struktúrát tudunk létrehoznunk a dél-afrikai partnerünkkel, annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a megállapodás, és így tényleg ez az új mechanizmus tényleg az értékeken alapuljon, és ne csak gazdasági előnyökkel jelen Európa számára. Elnök, köszönöm szépen, Kempó úr nincs itt. Elnézést, elnézést. Nem, nem láttam, hogy itt van. Köszönöm. Szépen Kempó nincs itt, egyetemi okokból kifolyólag, ezért hadd mondjam el önöknek az ő véleményét, álnyék jelentéstevőként, üdvözli a megalapodást, amely a jogi alapra helyezi a WTO-ban az ezen országokkal fontatott együttműködésünket. Ezek megfelelnek már a WTO szabályainak. Elfogadjuk az a jelentéstevő ajánlásait. Az ECL számára a legfontosabb a megállapodás számá, szempontjából az a kereskedelem és a fenntarthatósági fejlődési öm, aspektusok, hogyha azok az országok ki akarják használni a megállapodás előnyeit, akkor az EU-nak segítenie kell a kereskedelmezkötődő rendszerek betartását, ez minden, amit Campo úr nevében el szerettem volna mondani. Köszönöm, mondja az elnök Forenca asszony szólna hozzá a GUE részéről, úgyhogy Solt úr fogja őt helyettesíteni. Igen, tevő Vagyok, én vagyok az árnyékjelentéstevő, én vagyok az. Én a kelet-afrikai közösség jelentéstevője is vagyok egyetértek azzal, amit Schuster úr elmondott a megállapodás tartalmát illetőleg, de még pluszban lenne néhány technikai kérdésem is a bizottsághoz, mert legutóbb, amikor az első eszmecserét folytattunk ezzel kapcsolatban, nem volt információ egyáltalán elérhető a, arról a kérdésről, hogy esetlegesen Gána esetében, Botswana, Namibia esetében visszavonnák a kedvezményezett státuszt, ezért a kérdésem a bizottsághoz, illetve a jelentés tevő is részben már beszélt erről, hogy van-e bármilyen olyan jelzés arra, hogy bármely keleti vagy déli afrikai ország nem kívánja ezt a megállapodást, ezt a gazdasági partnerségi megállapodást aláírni. És van -e egy olyan fajta fenyegetettség, hogy a preferenciákat visszavonják? Június 1-én döntött a tanács arról, hogy aláírja a megállapodást ezekkel az államokkal. A partnerországok nem ratifikálták ezt, miatt eh, próbálja kiépíteni ezt a konstrukciót eh, mégis. És miért kell ezt 2016. októberéig lezárni? Ez nem igazán érthető számomra és szerintem Schuster úr is erre kívánt kitérni az AKC országokkal folytatott találkozója után. A WTO ülés után a német Bundestag CDU képviselője is aggasztónak tartotta azt, hogy nagyon elsietett volt ez a folyamat, ezzel nem növeljük a bizalmat, és nem járulunk hozzá az igazi kereskedelemhez, a fejlesztéshez. Pontosan az ellentetjét tesszük ennek. Tehát a bizottsághoz intézem a kérdését, kérem, mondja el, milyen jogi alapjai vannak az önök úti tervének a ratifikációt illetően. Köszönöm. Köszönöm a zöldek nevében Ska lehet, látnám itt. We, I think, even officially. Valóban hivatalosan is változtattunk. Két kérdésem van, hiszen a legtöbb kérdésre Süsle úr már válaszolt és Solc úr is felvetett fontos kérdéseket. Az egyik kérdés, miért sietünk? Lambsdorff úr felvetette a helyzetet. Nagyon hosszú tárgyalás volt ez, ez igaz. De június 10-én ezt aláírták, és októberben kell hatályba lépjem. Miért? Miért kell sietni? Azért van erre szükség, mert máskülönben ezek az országok elveszítik az piaci hozzáféréséket. Nem tudom, mi, miért sietünk. A második kérdésem pedig, egy eh, afrikai kontinens szabad kereskedelmi megállapodásról zajlik a tárgyalás. Mi itt most egy regionális tárgyalást folytatunk, hogy a regionális ipát tárgyalunk ki, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a regionális ipa nem veszélyezteti a kontinentális tárgyalást. Köszönöm. Köszönöm szépen, mindenek előtt köszönetet mondanék a jelentéstevőnek és a társ jelentéstevőnek. Nagy figyelemmel olvastam Lazarfúrnak a jelentését, és teljes mértékben egyet tudok érteni azzal, amit Joachim fogalmazott meg az imént. Valóban egy nagyon sajátos gazdasági partneri megállapodással van dolgunk, mert hogy a katonai egy egyezmény keretében is tudunk utalni az ilyen feltételekre. A Kotonú egyezmény esetében négy nagyon fontos alapelvet hagytunk jóvá, miközben ezeket most nem látjuk itt érvényesülni. Az első a következő. Figyelni kell arról, arra, hogy ne küldjünk olyan támogatott termékeket az afrikai országokban, amelyeket Európában állítunk elő. Mint tudjuk, a produktivitás másképp alakul Európában és Afrikában, és ez által tudjuk a különböző termeléseket segíteni, például a mezőgazdasági termékeket. Itt ebben az esetben tény és való, hogy a mezőgazdasági termékek érzékeny termékek az afrikai viszonylatokhoz mérve, erre majd még visszatérek, de mégis van lehetőségünk arra, hogy exportáljunk ilyen termékeket, miközben ezek támogatottak a kap által dömpingelve jelleggel. Kína esetében ezt szóvá tudtuk tenni, miközben Európa esetében afrikai irányba exportálva nem tesszük ezt szóvá. Ez az első gondunk. A másik gondunk a rugalmassággal kapcsolatosan, mégpedig a határon átnyúló adó tevékenységeknek az adózásával kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy a kevésbé fejlett országok esetében nincsen lehetőség arra, hogy mozgásteret biztosítsanak a határon érvényesített különböző illetékek. Három milliárdos veszteséget jelent mindez az által, hogy alkalmazkodni kell ezen adózási feltételekhez. Márpedig a határadók tulajdonképpen az egyik olyan eszközei annak, amelyek lehetővé teszik az eszközrendszerben, hogy a helyi gazdaságokat, a lokális gazdaságokat védelmezzek. Tehát az infant close-ról van itt szó. Ez annyira nehéz kivitelezni ugyanakkor, hogy a helyi gazdaságok, a lokális tevékenységek már a csirájukban elhalnak, és éppen ezért, és erre utal Lábzorf úr a jelentését most kellett volna kiépíteni, sokkal pontosabb módon, sokkal fixebb módon, és sokkal más jelleggel, azaz kötelező jelleggel, erre pedig nem került sor. A harmadik észrevételem a következő. Tudom, hogy a bizottság mit fog erre válaszolni, Szóval ott van a spekulatív jelleg az eredet szám, eredetről rendelkező rendeletnek, és hát az afrikaiak exportálni fogja a marhahús, de sokkal nehezebb feltételek között, mint ahogy ezt teszik a kanadaiak a CETA megállapodás keretében. Tehát a megállapodás arra kellene, hogy irányuljon, hogy sokkal könnyebbé tegyük az exportot, mert nagyon megnehezített. A következő kérdés a fenntartható fejlődés kérdéskörre. Tudom, hogy erről egy külön fejezet szól. A szerződés rendelkezik erről Afrika esetében, de semmiféle kötelező, kogens momentumá nincs ennek a fejezetnek, pedig erre szükség lenne. Ugyanakkor az Európai Unió úgy gondolom, hogy becsületesebben lépne fel, hogyha elmondaná, hogy mennyire nyertes, ugyanis el az Unió nyertes. 86%-a az afrikai piacnak liberalizálódik ezáltal a megállapodási révén. Márpedig a WTO ezt nem igényli, sőt, sokkal messzebb megyünk el, mint a WTO a, mint amit a WTO követel, és benne van ebben az érzékeny termékeknek a köre is, a mezőgazdasági és a halászati termékeknek a köre. Én szeretném, hogy a kumulatív szemléletben gondolnák. Tehát vannak termékek, amelyek érzékenyek Dél-Afrika esetében, mások Namíbia esetében, és így tovább. Ami azt jelenti, hogy az érzékeny termék nem egy globális termék, és akkor, amikor egy érzékeny termék, amikor Namíbiába bekerül, akkor egy körúton megy keresztül, és adott esetben Dél-Afrikán keresztül jutott el, tehát olyan érzékeny termék, amely normális körülmények között közvetlenül Európában nem kerülhetett volna be Namíbiába, az most például Dél-Afrikán keresztül került, ö, kerül be. Ugyanezt történhetne például belga és a német viszonylatban a belső piacokon. Gyakorlatilag tehát miről is van szó? Arról, hogy a jelenlegi belső eredményeket tesszük tönkre. Tehát szeretném volna, hogy az érzékeny ezeknek a termékeknek egy kumulatív listájára láthattunk volna rá, és e tekintetben még eljutatunk a következő termék termékekhez is, nevezetesen a növényjavító, a termésjavító mezőgazdasági termékekre gondolók, talajjavítókra. Ugye vannak olyan gazdasági struktúrák a mezőgazdaságban, amelyek szuperintenzívak. Aztán ott van Namíbia, ahol hatalmas vízhiány van, és világos az, hogy az ilyenfajta áru irányítás nem a kellő érintett és helyi lakosságoknak a javára fog oda exportálódni. Aztán ott van még a, az hogy mi nem működik a dolgokban, mit kell felülvizsgálni. Jó, erről beszélt szóval. És hát mire gondolunk? Itt a szolgáltatásokra gondolunk, a szellemi tulajdonjogokra. Mindezek szerepelnek persze a felülvizsgálatban, az ön jelentésében, de nem magában az alapanyagban. Tehát kinek a javát fogja szolgálni mindez? Nem az afrikaiakat két sok olyan afrikai országot ismernek, akik a az európai közbeszerzési kiírásokon pályáznak. Hát én nem igazán ismerek ilyeneket. Tehát jó, rendben, a fejlődés ugye szolgálja a szolgáltást, de ugyanakkor a kompenzáció tekintetében nincsenek itten kellő eszközök, semmilyen eszköz nincs különben. Miceul járt Namíbiában, és hát mindenki megfordult Namíbiában, mert mindenki nagyon boldog volt attól, hogy Namíbia az aláírását produkálta. De hát ott van még a fedezési alap is. Egyetlen egy plusz euró nem lesz, nem áll a rendelkezésre, már pedig a fedőföldbe, tehát a fedezési alaptól fogják igényelni az, hogy Afrika alkalmazkodjon és támogatásban részesüljön a fejlesztési alapból, akkor, amikor alkalmazkodik az új körülményekhez. Tehát az Unió semmiben nem támogatja őket, és ezt nem tartom korrektnek egyáltalán. Igen, lehetőség lenne arra, hogy egy ilyen támogatást megadjunk ehhez a, meg, ehhez a szöveghez, de ezt úgy lehetne, hogy több támogatást juttasson Európa Afrikának, egy, kettő, az ártalmakat, a károkat, amelyeket okozunk, ezeket fizessük meg, kompenzáljuk, ne legyünk, ne legyünk álszentek akkor, amikor egy ilyenfajta jelentést készítünk. Úgy gondolom, hogy szükség van ezen kívül arra, hogy olyan kiteltételek, kitételek is szerepeljenek, amelyek lehetővé teszik, hogy hathatós támogatás, hathatós segítséget, nyomonkövetést tudjunk biztosítani, akkor, amikor az átállásról van szó. Na most ott van még az is, hogy úgy fog hatályosulni a dolog, hogy fogják a jóváhagyásokat megadni ehhez. Lumán asszony, a tanácsnak az elnök azt mondta, mondta, hogy én nem vagyok felelős az afrikai demokráciáért. Ez igaz, nem vagyunk mi felelősek az afrikai demokráciáért, de ugyanakkor egy olyan kést ki e- előállítani, vagy előállni egy késsel, amelynek a révén a leginkább ellenálló országok, mint Kenya, stb. Szvaziföld, azok így kerüljenek ilyen helyzet elé, kerüljenek, miközben még nem is írták alá. Tehát egy hónap, áll se a, egy hónap se áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy a parlamenti vitáikat lefolytassák és az interparlamentáris ülésen kiderült, hogy egyetlen egy képviselőjük sem szerzett tudomást arról, hogy hol tartanak és milyen tartalmak a tárgyalások. Úgy gondolom, hogy nem vagyunk az afrikai demokráciákért felelősek, de ugyanakkor nem feladatunk az egyáltalán, hogy leromboljuk az afrikai demokráciákat. Köszönöm. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont Nagyon rövid leszek, mert sok dolgot már a kollégák elmondottak, többek között a Szociáldemokrata frakció részéről. Ami nagyon izgalmas és ugyanakkor aggasztó is, hogy a legkevésbé rossz gazdasági megállapodásról van itt szó. Ugye ismerjük azt, hogy mi történt a a fenntartott fejlődéssel kapcsolatosan, és hát gyakorlatilag sokkal aszimmetikusabb ez a megállapodás, mint a többik. És a jelentéstevő azt is megfogalmazta, hogy van itt egy védelemi is, védelmi eszköz ö, a földrajzi eredettel kapcsolatosan. Ez persze benne van, de ugyanakkor Mária Reine és Schuster kollégánk is az imént kiemelte, hogy az első gondunk az, és én is csatlakozom ehhez. Tehát sokkal inkább trade megállapodásról van, mint aid megállapodás, sokkal inkább kereskedelmi jellegű, mint támogató jellegű ez a megállapodás. Már pedig létezne lehetőség arra, hogy szankcionális eszközöket is bevesünk, amennyiben az emberi jogokat nem tartják be. Ennek a hiánya úgy gondolom, hogy szimpol, szimptomatikus, és a jó szándékú nyilatkozatoknak az ellenére úgy gondolom, hogy ez a szöveg, ez kifejezetten kereskedelmi megállapodás. És Judith dáling, aki sajnos nincs itt, jelezte azt, hogy az emberi jogokról szóló rendelkezések sokkal alacsonyabb szinten vannak, mint amit a Kariforum, mondjuk Kolumbia, illetve Peruval kötendő megállapodásokban ö, annak idején megfogalmaztunk. És ezen kívül még a következőt említeném meg. Gond az, hogy az integrációt, a regionális integrációt így módon nem segítjük elő, és különböző engedményeket adunk országonként, és a gazdasági partnerségek nem a megfelelő struktúrák ilyen féltetélek között a létező infrastruktúrák és intézményekhez képest. Aztán ott van még ez a következő pont a civil társadalomnak a távol maradása. Úgy gondolom, hogy egy jegyzőkönyv jött itt szóba, amely bevonná a civil társadalomnak a bevonását, de hát ez hiányzik egyelőre. A negyedik gondom a pedig, és erre a kollégák utalták, de visszatérnék én is rá, szóval egyfajta nyomásgyakorlásról van itt szó. Egy olyan fajta nyomásgyakorlásról, amelyet a WTO maga nem is igényel. Tehát csak a 2017-es ugye, ugye határidő szerepel, de úgy gondolom, hogy amit itt produkálunk, az nem nem méltó az unióhoz. Úgy gondolom, hogy a nyomásgyakorlásról van szó, amely egyáltalán nem tiszteleten méltó az unió részéről, és úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy megtaláljuk, megkeressük és megtaláljuk azt a megoldást, amely igazán üdvözítő lenne. Ennyit erről. Krisztof, tessék. Köszönöm szépen. Én bizony nem értem, hogy miért ennyire sürgős ez az ügy. Tíz évet elvesztegettünk a tárgyalások során, és a dolog tartalmat pontosan látjuk. Számlálhatatlan találkozót tartottunk itt, az Intában és más szakbizottságokban is, ahol megvitattuk a megállapodás tartalmát, értékeltük azt. Hogyha valaki most azt mondaná, hogy nem kaptunk elég időt, akkor nem érteném, hogy mennyi időre volna még szükség. Hihetetlen mennyiségű időt fordítottunk ennek a megállapodásnak a megtárgyalására. Azonban a kérdés voltak éppen arról szól, hogyan tekintünk Afrikára. Adok egy más kitekintési lehetőséget, összevetve azzal, amit a kollégáktól ideig hallottunk. Hiszen az aggályunk nem arról szólti ez Európát, ezzel nincsen bajunk, hogy ez hogyan érinti az európai piacokat, az állampolgárokat sokkal inkább az aggályunk onnan ered, hogy milyen kihatással lesz ez afrikai kereskedelmi a partnereinkre. Erre koncentrál a vita. Szombaton aláértek ezt. Én úgy gondolom, hogy legitim, demokratikus volt ez a aláírás bocvánai, namibiai, dél-afrikai kereskedelmi miniszterek kivettek részt az aláíráson, és most pedig arról szól a vita, <clears throat> hogy ők vajon megfelelő döntést hoztak-e vagy sem, hogy aláírták ezt. Hogy valóban az országuk érdekében áll, amit tettek. Erről vitázunk. Hát két érvet tudok találni, hogy az INTA szakbizottság miért mondhatna nemet erre az első, mi jobban tudjuk, mint ti, hogy mi az érdeketek. Értékeltük a szöveget, és nem értettétek a szövegben rejlő következményeket, mi jobban tudjuk nálatok. Ez volna az egyik ok, miért azt mondhatjuk, hogy nem az országuk érdekét szolgáljuk, a másik opció pedig az volna, hogy sajnos, kedves barátaim, nem vagytok legitímek, hogy döntsetek ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy ez a neoimperialista hozzáállás, ez egy neoimperialista hozzáállás. Különösen szomorú ez akkor, amikor F Afrika egyre demokratikusabb, egyre fejlettebb, és itt mi most azt mondjuk, hogy ez itt inkább aid, mint trade, segély, mint kereskedelem, de hát ez idő változik. És hogyha valamikor Afrikának inkább kereskedelemre, mint segélyre van szükség, az éppen most van. Éppen ezért azt gondolom, hogy persze gondolhatunk a régi időkre, a régi konfliktusokra, én azt gondolom azonban, hogyha mai értékelést akarunk felállítani, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy hol áll Afrika ma, és mondjuk azt, hogy ezek legitim politikusok, tudják a saját országuk érdekét, és hogyha ők hajlandók ezt ratifikálni, akkor én is szívesen. Helmut Scholz, de csak röviden kérem. még az intézményi, alkotmányi eljárási kérdésekre. Tisztában vannak-e bármilyen olyan alkotmányos szabályjal, amely ebben az ország, az aláíró országokban érvényesül, melyek lehetővé tennék számukra azt, hogy egy olyan megállapodást kérvényezzenek, amit idáig nemzeti szinten még nem kötöttek meg. hiszen ebben az esetben jogi és alkotmányos kérdésekről beszélnénk. Holnap Kenya elnöke jön ide, és egy olyan ö, idő kerete beszorítjuk, amely nem felel meg az ország alkotmányos rendszerének. Erre ezért kérdezem, mi mit teszünk itt? Ezen országok belső ügyeibe szólunk be, hát Mindjárt üdvözöljük a demokratizációját ezeknek az országoknak, de az a kérdés, hogy nem veszélyeztetjük-e ezt a folyamatot. Ezzel. But of course we have to reflect the WTO. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a WTO kereteket is. Ezek adják a tárgyalások nagyobb keretét. A piaci hozzáférési rendeletet a VTO elutasította az Ákácsi országok számára, ez nem felelt meg a VTO szabályoknak. A VTO szabályai alól az MFN hatája rendelet hatája alól való kivétel, vagy regionális megállapodással, vagy szabadkereskedelmi megállapodással lehetséges. Ezért akartuk a regionális megállapodást biztosítani, hogy az Ákácsi országoknak biztosított preferencia megmaradjon. David és én az elmúlt ciklusban már azért hasz, harcoltunk, hogy a e, piaci hozzáférési rendelet megfeleljen a WTO kereteinek a 2016. októberi határidő az Európai Parlament által elért siker volt. A tanács és a bizottság rövidebb időt akart rendelkezésre biztosítani. Egy szóval ezt az intézményi keretet is látni kell, és térben zajlanak a tárgyalások, zajlottak a tárgyalások, és nem csak a bizottság vagy a tanács döntéséről van szó, de ennek ellenére a bizottságnak is megadom a szót. A hús kérdésben, illetve a kanadai és a szedek országcsoportban származó hús kérdésében, és aztán az Aid for Trade kérdéséről is várjuk a válaszokat, és az emberi jogok tekintetében is, és a Kari Fórum kérdésben is várjuk a bizottság válaszát. Monica, please. Thank you. Good morning, everyone, and thank you. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszönöm ezt a kitűnő mai vitát. Úgy vélem, hogy már megérkezett itt a visszhang az aláírással kapcsolatban, és elmondhatom, hogy a miniszterek, illetve Rob Davis miniszter is elégedett volt, amikor aláírta ezt Hát, szerintem az is jelent valamit. Úgy vélik, hogy egy olyan megállapodást tárgyaltak ki, amely mindenek előtt igazságos, fair, és többször is használták ezt a szót. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek az ajánlásaiért. Szerintem nagyon pontosan leírta a megállapodást, és úgy vélem, hogy egy történelmi perspektívát is nyújtott a megalapodás szempontjából. Ezt illetőleg elmondhatom, hogy most már lehetőségünk van arra, hogy egy szagát lezárjunk, amely több évvel ezelőtt kezdődött, 2000 végén, amikor a kotonói megállapodás létrejött, és azt mondtuk, hogy a kereskedelmi megállapodásokat ilyen keretben kell megkötni. Az AKC országok kívánalmaival indultunk el. Most már létrehoztuk ezt a szerződéses kapcsolatot, és örülök annak, hálás vagyok Lange úrnak is, hogy ezt sikerült a WTO keretbe helyeztünk, most már megfelelünk, megfelelünk teljes mértékben a WTO követelményeinek is. Most inkább rátérnék arra az elemre, amely szerintünk nagyon fontos volt, ez pedig a nyomon követés, amelyet Schuster úr is eh, kiemelt. Már figyelembe vettük a korábbi vitákat is, megjegyzéseket is, és szerintem lehetőségünk lesz arra, hogy megosszuk elképzeléseinket önökkel, ugyanis igaz az, hogy csak akkor lesz jó a megalapodás, hogyha jó a végrehajtás, ha jó a végrehajtás nyomon követése, és hogyha a civil társadalom ebben részt vesz. Rátérek most a kérdésekre. Először is szeretném elmondani azt, hogy Botswana és Bolívia esetében teljesen más a világbanki értékelés. Botswanánál 80, Bolíviánál 121, mégis Botswanának vámmentességet adunk, és nem feltétlenül felel ez meg a WTO előírásainak, és pontosan ezért szeretnék rátérni majd a piaci hozzáférési előírásokra. Ez a régió esetében kicsit nehéz eh, elhinni azt, hogy ne írnák ezt alá, már elkezdték viszonylag hamar a ratifikáció előkészítését. Úgy gondoljuk, hogy eh, a három ország, amelyről most beszélünk, azoknál beindul a ratifikáció, és Scholz úrnak is mondom, hogy igaza van, nem fogjuk ezt előttük alkalmazni már, mielőtt még ők ezt ratifikálnák. Nekik alá kell írniuk, és ratifikálniuk kell, nem 2080, amikor egy aláírás alapján adtuk meg a piaci hozzáférést, vagy néha még anélkül is megadtuk. Úgy gondolom, hogy az a demokrácia az adott kicsúfolása volt az adott országokban, mindig emlékezni kell Bolívia esetére. A Bolívia a GSP eh, plusz sem tudja alkalmazni. Emlékezzünk erre, amikor majd a delegált autósokról is beszélnek, ugyanis a, az igazságosságról van szó, minden eh, felődő országgal igazságosnak kell lenni, ugyanazon a szinten vannak. Meg kell vizsgálni az előírásokat, a rendelkezéseket pontosan. A két ben létrehozott megállapodások nem rendelkeztek ezzel a rendelkezéssel. Az exportvámok esetében egy úgynevezett grandfather záradék. valóban van vita az úgynevezett infant industry esetében. Nagyon sok szektor még tényleg gyermekcipőben jár. A marhahús esetében az SPS-hez tartozik az a kérdés. Lehet itt vámmentésséget adni, már vannak auditorok a DJ Santa részéről, akik nagyon sok termékkel foglalkoznak. Namibia esetében nagyon fontos a mezőgazdaság, amely Európába érkezik, ezzel nincsen probléma, mert hogy megfelelnek az SPS előírásoknak. Botswana esetében az a baj, hogy gondok vannak a bölényekkel, jártunk ott, és mindenképpen regionalizálni kell a termelésüket, viszont ez nem fog évszázadokba telni, már foglalkozunk ezzel, mindenképpen szeretnénk itt is enni azt a finom húst, amit Bocvanában ettünk, mindenképpen el fog látogatni majd egy étterembe. Még egyszer szeretnék emlékeztetni a vto val szembeni fairnessre, nagyon alacsony szint a 80, amiből kiindulunk, remélhetőleg a WTO-ban mindenki úgy gondolja lefedi ez a e, kereskedelmi kérdéseket. Az érzékeny kérdések, e, érzékeny termékek kérdése, nem fogunk és egyetlen egy országot sem megkerülni, nem fogjuk Mozambikot sem megkerülni, ha megnézzük a megállapodást, egyeteműek az ajánlatok. Van egy a az e, e, akura vonatkozó, egy a Mozambikra, egy Mozambikra vonatkozó, három ajánlatról beszélünk, nem tudom, hogy itt milyen fajta megkerülés lehetne. Nem dömping, dömpingölünk árukat, amit eladunk, az összeegyeztethető, az embereknek élelmiszerre van szüksége, tehát itt nincs dömpingra. A regionális ipák, a kontinentális szabadkereskedelmi megállapodások akadályozása, Gentini azt kérdezte, ezt nem erről van szó. Mi benchmarkot hoztunk létre, ami alapján tovább munkálkodhatunk az eredet szabályozás is megfelelő, ezzel megfelelően tudunk eljárni. Az eredet szabály olyan országok számára jött létre, akiknek hozzáadott érték szempontjából kell felfele lépniük, megvéztük a hozzáadott értékét Afrikában, mi munkájukat szeretnénk teremteni ezzel, és ezért fontosak a származási szabályok. Szeretnék még egy elemet eh, idézni. Látnunk kell azt, hogy mi történt. Louis Michel biztos alatt, amikor még az epákkal foglalkoztunk, azt szerettük volna, hogy megkettőzzük a regionális borítékokat. Ez ugyanaz a pénz, de mégsem ugyanaz, mert ezen régió esetében a regionális elkülönítés, eh, ahol a kereskedelmi támogatás van, 1,3 milliárd, hogyha nemzeti indikatív programokról van szó, az a rész, amelyet eh, erre elkülönítettek, 3,3 milliárd, ezt már megnövelték. Persze nem fogunk találni egy specifikus növekedést most, mert ezt még korábban döntötték el, tehát lehet, hogy ez nem volt vagy jó lépés, de nem szerettünk volna feltételességet, megadtuk volna a segítséget így is, de jobb ez egy olyan megállapodással, amiben tényleg hasznot látnak. Remélem, hogy minden pontot megválaszoltam, a kollégáim miről tekintek, hogy ők is így gondolják-e. Hogyha van még fennálló kérdés, akkor ezt tegyék fel, kérem elnök úr. Köszönöm szépen. A fenntarthatósági fejezet az emberi jogok a köriform kapcsán még. Persze, elnézést, eltűnt ez a papírom, melyre ezt felvettettem. Minden EPA a kotonúval függ össze. Tehát a standardokat, a normákat nem lehet eh, alá kínálni a kotonúi normák érvényesek. A fenntarthatósági fejezetben pedig egy monitorozási, ellenőrzési lehetőséget kérünk, és az igazi civil társadalom számára biztosítani kell az ellenőrzési lehetőséget. A Kari Fórum ban a civil társadalom nehézkesen vett, vett részt. Itt jobbnak kell lennünk, jobbá kell válnunk, és itt kérem az Európai Parlament segítségét. Sokkal hitelesebb, ha önök is segítenek nekünk, hogy megtaláljuk a civil résztvevőket a megállapodások ellenőrzése során. Mi vagyunk a bizottság, a DEFCO teljesen elkötelezett hogy a fenntartható fejlődési szempontokat támogassa, Ugye ma délután a globális értékteremtési láncról szóló meghallgatásban is erről lesz szó, azt hiszem. Számomra az a fontos, hogy a standardok megvannak, mi a legmagasabb szintű kotonói um, gyermekmunka, homofóbia, antikorrupciós standardokat betartsuk, ezeket a standardokat nem kompromitálhatjuk. A célunk az, hogy jó, megfelelő monitoring vagy nyomonkövető struktúrákkal ellenőrizzék ezt, és a kormányok is figyeljenek ránk. A civil társadalom épp ezt a megközelítésünket értékeli, hogy a tárgyalásunk alatt és után is rendszeresen tárgyalunk velük, azt akarjuk, hogy részt vegyenek a munkába, beszéljenek a kormányukkal, és ez bizony néha nagy változtatás ér el. Higgyék el, hogy a normákat, főleg nem az emberi jogi normákat nem kompromitáljuk de a fenntarthatósági normákat is, de a végrehajtás tekintetében segítségükre van szükségünk. Köszönöm szépen. Nem tudjuk, hogy a készletek, a toolbox um, jól kerül-e használ, felhasználásra vagy sem, de végezetül a végrehajtás monitoringja, nyomonkövetése nagyon fontos előadó. Először is a belső piaci szakbizottság munkájára hivatkozok vissza. Roamingról volt itt szó, itt hallom most a kereskedelmi roamingról, de itt most nem a itt most a bölényekről, a bivajokról volt szó, akik roamingolnak, akik eh, vándorolnak a szabad földeken, nem a mobiltelefon felhasználók, akik vándorolnak az Európai Unió területén. Na, ennyit csak tréfaként. Köszönöm mindenkinek, egyetettek Krisztof Jelnerrel. A határidőt nem kívülről kényszerítették ránk, mi döntöttünk a határidő mellett, az Európai Parlament sikere, hogy ezek a határidők A bizottság által megválaszolt kérdésekhez nem szeretnék semmit sem hozzátenni. Csupán annyit mondanék, hogy az AKC országok, a parlamenti képviselők körében nem volt nagyon nagy lelkesültség a közös parlamenti ö, találkozó során. De hát vannak olyan országok, hogy vannak nem AKC, hanem fejlődő országok, hiszen nagy a diszkrimináció sok fejlődő országgal szemben a koloniális örökségünk okán. Még mindig egy posztkoloniális közegben mozgunk az AKC országokkal, és bizonyos privilégiumok ugyanakkor elvesznek, mert eh, ezek bekerülnek a szélesebb WTO kontextusba. Értem, hogy ők nem rend lelkesek ettől, de az is világos, hogy a VTU világosan megmondta, hogy így kell eljárnunk. Másodszorban nem mennék addig, amíg Krisztof ment, hogy egy neoimperialista hozzáállásról van szó, de mégis van, van, van benne, amit mondott. Ezek legitim kormányok, legitim miniszterei, akik aláírták a megállapodást. És azt gondolom, hogy arrogáns volna a mi részünkről azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mit, mit tesztek. Azt gondolom, ezek szuverén államok, államok, akikkel érett, racionális szinten tárgyalunk, és teljesen pontosan tisztába kell, hogy legyenek az, hogy mit tesznek. Egy kérdés azonban meg is lepett. Valaki azt mondta, vagy Maria Arena, vagy valaki más volt, szóval valaki azt mondta, hogy a parlamentek nem követik a tárgyalások menetét. Ezt mondta. Na de hát tíz éve tárgyalunk, tíz éve tárgyalunk, a mi dolgunk, hogy tájékozódjunk és tájékoztassuk az afrikai partnereinket is. Az afrikai pártok is foglalkozanak ezzel. Hát tíz év alatt tájékozódhatott volna mindenki, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez erről, hogy most a dolgok menetébe betekintést kapjunk, vagy nem, ezt nem tudom elfogadni. Utolsó pont a nyomon követés, azt hiszem, hogy itt valóban van mit tenni, és ahol közösen tehetünk valamit. Hiszem, vannak monitoring mechanizmusok, a közös szakbizottságban érdemes ehhez kapcsolódni, vagy új monitoring mechanizmust kitalálni, nem tudom, mi lehet a megoldás, de ezen konstruktívan el kell gondolkozni. Fontos, hogy tényleg működjön a megállapodás, hiszen végezetül a sok felülvizsgálati záradék, meg az általános 116-os cikkben foglaltak csak akkor működhetnek, hogyha tudjuk, hogy miről beszélünk, és ehhez egy nyomon követése vagy monitoring mechanizmusra szükség van. Mindenesetre örülök, hogyha támogatást élvez a megállapodás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maria Aréna, egy percben. Une petite, une petite remarque. Euh, egy pici kis észrevételem lenne. Azt mondani, hogy a kormányok aláírták, és ezáltal minden megkötetett, illetve, mint hogy a bizottság, illetve a tanács aláírta a dolgokat, ö, alá, aláírták a dolgokat, akkor most már nem is kell a parlamentben erről venni. Márpedig én azt mondanám, hogy rendben, aláírták, de mi a parlamentben kell, hogy erről beszéljünk, és az afrikai parlamentek előtt is meg kell, hogy jelenjenek és hogyha vita alakul ki az afrikai parlamentekben, és ez releváns módon zajlik kellő időtartamban, akkor nem lesz gond mindezzel. De most ott tartunk, hogy azt is megtagadják, hogy az afrikai parlamentekben tárgyaljanak ezekről, mert hogy október 10-ére ratifikálni kell a dolgokat. Ez olyan, mint hogy azt mondanák most nekünk, hogy egy hónapon belül ratifikálni a kell a TTIP-it, hát mi ennek nyilván nem örülnénk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ilyen alapon kell érvényesíteni az afrikai demokráciát. Röviden válaszolok. Teljesen egyetértek ezzel, de nem a mi feladatunk az, hogy utasításokat adjunk az afrikai országoknak, hogy hogyan szervezzék meg az ő saját ratifikációjukat. Tehát ez nem a mi feladatunk. Itt sajnos tolmács mikrofonon kívüli válasz hallatszik, illetve nem hallatszik a tolmácsok számára. Okay. Thanks a lot to everybody. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Scholz úr, de csak nagyon röviden. Before, uh, because you have mentioned just now the, the monitoring. A nyomon követést említették, teljesen egyetértek, de mielőtt a nyomon követésre térünk rá, pontosan kellene tudni a timeline-t, az idő, a delegált jogi aktusokra vonatkozó határidőket, tudni kell, hogy addig hogyan járunk el. Bizottság a delegált jogi aktusokra vonatkozó határidők? Very good question. Nagyon jó kérdés. Az óra már ketyeg, az első találkozunkat a delegált jogi aktus meghozatalára már megtartottuk, megtartották, tehát innentől most a labda a parlament tér felén van. és önök mondják meg, hogy hogyan járjunk el a e tekintetben. A módosítók benyújtásának határideje június 20-a, az Intában pedig a következő ülésünkön szavazunk július 13-án és 14-én. Köszönöm szépen! Most pedig egy per perce szünetet tartunk, és utána elkezdjük a koordinátorok ülését zárt ajtók mögött csak egy pár ember maradhat.